a napi renden Diakonú úr jelentése a kulturális örökség integrált európai megközelítéséről van szó. Négy percben megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök asszony meg kell győzni a politikai döntéshozókat a kulturális örökség fontosságáról, illetve arról, hogy milyen értéke van ennek gazdasági, fejlesztési, foglalkoztatási szempontból is. Mindenképpen átfogó, integrált megközelítésre van szükség. A kulturális összetevőket minden területen, minden vitában fel kell ismerni, el kell ismerni a mindennapok részét képezik, ugyanis ezek a kulturális szempontok, ezzel kezdeném, és ráadásul az Európai Kulturális Örökség évét szervezzük a finanszírozással. Azt kérem, hogy a bizottság egységes portált hozzon létre, internetes portált az Európai Kulturális Örökségről, az interneten minden megtalálható, mindig ezt szokták mondani. Ez nem igaz. Az a helyzet, hogy sok európai tagállamban nagyon sok kulturális emlék nem ismert, mert nincs megfelelő finanszírozás. Az FDR rendeletben 100 5%-os kulturális finanszírozási küszöböt határoztak meg. Úgy gondolom, hogy ez önkényes. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az állampolgárok azt kérték, hogy ezt a küszöböt töröljük el aztán az örökséggel kapcsolatos projektek, például a restaurálási, helyreállítási projektek finanszírozásánál. Nagyon fontos, hogy a műemlékek, a kulturális örökség ne ürügyül szolgáljanak. nem azt kell csak ellenőrizni, hogy megfelelő mennyiségű cementet használtak -e el a helyreállításnál, hanem a helyreállítás színvonalát is, hiszen olyan örökségeket is el lehet tüntetni egy tolvonással, amelyek több háborút is túléltek Persze nem feledkezhetünk meg azokról a szörnyűségekről, mint amilyen Palmira lerombolása volt. Egy csoda volt egy, ez az oázis, ami az ókorban épült. Nem szabad, hogy az olaj legyen a legfontosabb szempont, mégis sokszor lerombolják az örökséget. Szilvia Kosztát itt üdvözlöm körünkben. Ő egy állásfoglalást kezdeményezett az ilyen jellegű emlékek lerombolása elleni tiltakozásul. Ez ugyanis az emberiség elleni bűncselekmény. Nagyon nagy sajnálattal kell, hogy megállapítsam, hogy a közelmúlt eseményei miatt egészen aberráns, explozív helyzetben vagyunk, katonai, geopolitikai, gazdasági szempontok számítanak, és nem igazán kulturális szempontokat vesznek mostanában figyelembe. Mit akarok mondani? A menekültválság, a váratlan migrációs áramlás vagy hullám, ami Európába érkezett, lehet, hogy egy másik, még súlyosabb kulturális válságot takar, a kultúrák, a civilizációk összeütközését. Remélem, hogy nincs igazam, és várom a bizottság válaszát. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Krisztoforó úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. A kulturális örökség és a kultúra fontos szerepet játszik Európa életében. Abból indulok ki, hogy Európa ugyanakkor az egész európai kulturális örökség védelmezője is kell, hogy legyen. Én magam Ciprusról származom, ciprusi vagyok, és felmérhetetlen a kulturális öröksége, mely a szigeten van, de 40 évvel ezelőtt ezt bemocskolták, és elcsatolták, és az illegális kulturális kereskedelem, kulturális termékek kereskedelmébe kerültek ezek a műtárgyak. Sok ezer templom, sok ezer év egyházi és egyéb kultúrtörténete, és ezek a kulturális remek művek tönkre lettek téve. Mindez az Európai Unióban történik. Márpedig, hogyha a kulturális örökséget tönkre teszik, akkor ez egy bűn, ezért azt várjuk a bizottságtól, hogy intézkedéseket foganatosít, hogy valamit tesz, de ehhez megfelelő jogi keretet kell biztosítani, hogy az elraboltokat vissza, és most lezárja az elnök, elveszi az elnök a szót, kedves kolléga, elveszem a szót, mondja, szóval meg kell akadályoznunk, hogy a kulturális javakat ellopják. Most pedig Koszta asszony kap szót. Egy percben tessék parancsoljon Koszta asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a kollégának a kitűnő jelentést, amelyet készített. Nagyon nagy erőfeszítéseket tett a jelentés megírásába, alapvető munkát eh, végzett, eh, és eh, így a bizottság közleményére egy jelentéssel tudunk válaszolni, és ebben biztos úr azt kérjük a bizottságtól, hogy folytassa a kulturális örökség kérdésének nyomon követését, hiszen a kulturális örökség az új foglalkoztatás és az új növekedés tengelyét képe, képezheti, motorját jelentheti. Sajnos tragikus események tanúi is voltunk a kulturális sokszínűség UNESCO egyezmény elfogadása óra eltelt tíz évben drámai történeteket is láttunk az emberiség kulturális javainak tönkretételé tekintetében. Éppen ezért nagyon fontos, hogy integrált és transzverszális, azaz minden szakpolitikára kiterjedő politikát folytassunk, mely bevonja a vállalkozásokat is, így őrizve meg Európa gazda kulturális örökségét. Köszönöm szépen, most pedig Morales képviselő kap szót, tessék parancsoljon. A képviselő most bekapcsolta a mikro, mikrofonját. Köszönöm szépen. Integrált megközelítésre van szükség a kulturális örökség tekintetében. Tájékoztatni szeretném, a biztost és képviselőtársaimat, hogy a második világháború óta és a második világháború alatt országom kulturális örökséget kifosztották, az országot kifosztották. 1946-ban történt ez. A görög kultuszminisztérium egy jelentést is készített erről, Ugyanakkor a 93-as irányelv a kulturális javak visszaszolgáltatásáról szól, és idevágó nyilatkozik az UNESCO, illetve ilyen értelemben fogalmaz UNESCO egyezmény is. Éppen ezért biztos úr, még egyszer felvetem ezt a kérdést, de már egy évvel ezelőtt felvettettem ezt a kérdést, amikor az ön biztosi meghallgatását folytattuk le, megkérdeztem, hogy van-e válasza arra, hogy a nácik által elrabolt kulturális javak visszaszolgáltatásra kerülnek-e a hazánkba. Köszönöm, Jakubics úr egy percben. Amerika biti na velik... Amerika egy nagy bevásárlóközpont lesz, Ázsia egy gyár, Európa pedig egy múzeum. Ezt mondják az emberek, ezt fogják mondani de egy száz év múlva. Jó milyen így látják a jövőt. És ez is azt jelzi, hogy fizikai és nem anyagi természetű kulturális örökség rendkívül fontos számunkra. Még egy dolgot hadd világítsak meg. Mit jelent a kultúra és örökség Európában a turizmus számára? Ennek alapján tudjuk legjobban megítélni, hogy ez az egész gazdaság és az identitásunk számára is mennyire fontos. Ezért támogattuk az Európai Főváros projektet is. Az Európai Bizottságnak azonban meg kellene határozni kulturális régiókat is, egész régiók lehetnének kulturális turisztikai célok. Maraga képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A kulturális örökségről beszélünk, és ez tulajdonképpen paradox, mert Európa tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy mi is forog kockán. A jelentés címe világos, egy integrált koncepció, megközelítés, integrált európai megközelítés felé. Látjuk azt is, hogy meg kell az európai és örökséget, cselekvésre van szükség. De hogyha valóban a jövőben is biztos alapokra akarjuk ezt helyezni, akkor nagyon fontos az, hogy a személyes vallási örökségét minden egyes helyszínnek meg tudjuk őrizni. Jó úton járunk, de a jelentés azt is követeli, hogy legyen egyfajta one-stop shop Európában, eh, egy egyablakos rendszer, eh, ahol az összes eh, érintett szereplő elismerést kaphat. Köszönöm, és kérem Navrasics biztos urat, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! A bizottság diakon úrnak, az előadónak és az árnyék előadóknak Szeretném megköszönni, hogy ilyen átfogó jó jelentést készítettek. Ez kulturális örösség kérdés körének minden részletére kiterjed, és javaslatokat tartalmaz a megtendő lépések tekintetében. A bizottság szeretné támogatni a kulturális örökség megőrzését, és ehhez az integrált megközelítés elengedhetetlen. A kulturális örökség jelentős mértékben hozzájárul a gazdaság és társadalmi fejlődéshez. Ez minden európai ember életét érinti, táplálja azt az érzést, hogy ide tartozunk, erősíti az európai identitást. Az örökség sajnos vandalizmus, rombolás tárgya, is, ahogyan látjuk Irakban és Szíriában a kulturális örökség szörnyű elpusztítását. De vannak kevésbé erőszakos fenyegetések is. Történelmi környezetük környezetünk törékeny szépségét is meg kell tudnunk őrizni. A bizottság szeretné finomra hangolni a már rendelkezésre álló eszközöket, és szeretnénk a gyakorlatban jobban alkalmazni integrált módon a meglévő eszközöket, hogy választ adjunk azokra a kihívásokra, amelyek fenyegetik ezt a törékeny ágazatot. A jelentés számos területet felvázol, ahol a bizottságnak cselekednie kell. A részvételre alapuló kormányzást támogatjuk. 2016-ban és 2017-ben folytatódik a munka, a képzés, a tudás átadás területén. Emellett támogatjuk az egymástól tanulást a régiókban, a tapasztalatok átadását és a jó kulturális gyakorlatot, kulturális örökség vonatkozásában is. Szeretnénk erősíteni a belső együttműködést, finanszírozási lehetőségekre vonatkozó információt, tájékoztatást. És még hagy reagáljak eh, röviden a tisztelt képviselő egyik megjegyzésére. Sajnos csak ugyanazt tudom válaszolni, mint amit a meghallgatáson is mondtam. Az Európai Bizottságnak nincs hatásköre, hogy két tagállam közti vitába tör történelmi vitába beavatkozzon. Ehhez nincs hatáskörünk, ezek kétoldalú konfliktusuk, két, kétoldalú vitarendezésre van szükség. Köszönöm, lezárom a vitát, erről a jelen